So, ladies and gentlemen, kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák, most akkor folytatjuk az ülésünket. Szavazáshoz érkeztünk, szavazással folytatjuk. Ez az első alkalom, én fogom a szavazást elnökölni most először. Elnézést, hogyha hibázom, mindent megteszek azért, hogy a legjobban tudjunk szavazni. Hogyha valami probléma van, nyugodtan szóljanak hogyha valami nem jó, akkor biztosan én vagyok a hibás, de ha lehet, amilyen gyorsan csak lehet, szeretném a szavazást lebonyolítani, csak hogy egyszerűbb legyen. Egy egyetlen szavazással kezdünk, méghozzá a Kanadával kapcsolatos stratégiai megállapodásról, úgyhogy ez egyetlen szavazásról van szó. Rendben van, hogyha ezzel kezdjük. Hogyha igen, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Hai cum Right, the vote is... Tehát lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Akkor tehát ha minden igaz, akkor az Albániáról készült bizottsági jelentéssel folytatjuk. Knut Fleckenstein szeretne valamit mondani, mint jelentéstevő? Nem. Hogyha nem, akkor kezdhetjük is a szavazást. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most jön a 38-as, mellette, ellene, tartózkodás, szerintem ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es, 40-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Most pedig jön a 47-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Annyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 48-as. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49-es okafogyottá válik, úgyhogy 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Jön a kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. El, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás tehát ellene, tartózkodás, elutasítva. Elnézést elfogadva javítja magát az elnök. Megvan az első hiba, ez az. Tehát elfogadva természetesen. Ötös kompromisszum, mellene, ellene, elete, tartózkodás, elfogadva. Most pedig jön a 83-as szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 88-asra szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 99-es. Részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész pedig visszavonva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 122-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 123-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 123-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 149 mellette ellene tartózkodás elutasítva. ellenőrizzük. Rendben, akkor ellenőrizzük. 149 esre szavazunk. Lezárom a szavazást. Egyértelmű. 13-as kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 152 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 153-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 154-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 156 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 157 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 158 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 177 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 178 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 179 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 179-esről szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 182-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Na hát elutasítottuk. No interference from the former chair and uh, <laughs> Yes, but it would still be. Még, még így is elutasítva. Mindenképpen el van utasítva. De nem működik a szavazógépen. Most jön a 186-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 187-es mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőriznünk kell a 187-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 100. Hol is vagyunk? Kérdezi az elnök. 188-asnál. Mellette. Ellene tartózkodás egyértelműen elutasítva. 180 191-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük inkább, tehát a 191-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. egyértelmű többség. Most jön a 193-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 196-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 198 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 199 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 200-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az 201-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 222-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 225-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 230 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 231-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9. Kukán úr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 10 mellette, ellene, illetve ez okafogyottá válik, erről nem kell szavaznunk. Vagyis jön a 11-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Jön a 13-as. Epitideus úr. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 14-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 20-asról szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És egyértelmű többséggel elfogadtuk. Most pedig a 21-es jön. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tar- tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 26-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az egyes jön, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettest visszavontuk. Hármas következik. Fantasztikus módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A négyest ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Gratulálok, Edward Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodás szintén elutasítva. Úgyhogy most elektronikusan szavazunk a módosított jelentés tervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és szeretnék gratulálni Knut Fleckensteinnek, amiért megszavaztuk a jelentéstervezetet. I know. Tell me when. So we now come to... Rendben. Most egy könnyű országhoz érkeztünk. Jelentés a bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2016-os évi jelentéssel. Az előadót kérdezem, hogy szeretne -e hozzászólni. Préda úr. Köszönöm, elnök úr, az összes kollégának köszönöm az együttműködést. Ma szeretném azoknak megköszönni, akik a titkárságban eh, Izabel Peter Batoly dolgoznak, és ugye itt az izlandi értést illetően 2009-2014 között, illetve a eh, mostanáig tartó időszakot, illetően Bosznia-Hercegovinát illető jelentésben remek együttműködést valósítottunk meg. Köszönöm még egyszer Peter Bojton. So, let's... Rendben. Kezdjük akkor a szavazást. Rengeteg a módosító. Próbáljunk meg megbírkozni velük. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette név szerint szavazunk? A zöldek név szerinti szavazást kértek. A kettes kompromisszumról, tehát név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. van, Soltesz úr, mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell. A 80-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 90-es. Papadakis. Két részben szavazunk. Az első rész mellett kiszavaz. Ellene aki tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette ellene kiszavaz, ki tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 103 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 104 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a 130-asat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. lehet, hogy egy kicsit, ha jobban láthatom fel még a kezüket, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 143-nál név szerinti szavazást kértek, úgyhogy megnyitom a szavazást. Elnézést. Hol volt? It was requested by... Kérte az egyik frakció, azt kérte az egyik frakció, hogy a 143-asról név szerint szavazzunk. Szavazzunk, szavazzunk. 143, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegyes mellette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 elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 254-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 255-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 256-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 257 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 258 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 287-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 288-as két részben a zöldek kérték. Az első rész mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva és a zöldek név szerinti szavazást kértek a második résznél. Megnyitom a szavazást. And the vote. Lezárom a szavazást. Ez egyértelműen el lett utasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, elfogadtuk, javítja magát az elnök 27 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Atya Isten! Na, most jön a szórakoztató része a szavazásnak. Név szerint kell szavaznunk az egyes módosítóról. Ezt kikérte a zöldek. Soltesz úr, ügyrendi kérdés, parancsoljon. Nyomja meg a gombot. Azt akartuk csak mondani, hogy ezt a szóbeli módosítót ellenezzük. Mint olyan, ellenezzük. Ellenezzük a szóbeli módosítót. So, we then don't have... Akkor nem kell szavaznunk. A 40-es következik. Két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egy pillanat. Megint név szerinti szavazást kértek a zöldek. It's the first time we have this. I was not informed and ez az első alkalom, hogy ilyesmi történik, senki sem szólt, ezért furcsa. Rendben, akkor ki szavaz mellette? Név szerint szavazunk. Második rész, a 40-es második része, megnyitom a szavazást. It does. The vote is closed. Lezárom. 51-en elutasították, 51-0 arányban. can explain. Hát talán ezt valaki elmagyarázhatná nekem. A zöldek itt vannak egyáltalán még? A teremben? Rendben, akkor következik a 41-es. Mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 42-est. Vörös. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 43-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 44 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 45, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 50, s mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egyes és a kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Remek, már a négyesnél tartunk. No, it was adopted. Elfogadtuk. A hármas ezért okafogyottá válik, így a négyes következik. Igen, ezért örültem ennyire. Blogban? A négyestől a kilencesig szavazhatunk-e blokkban? Négytől nyolcig a Vlimski blokkról. Mellette kiszavaz, ellene, ki mind elutasítva. Következik a 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, gratulálok, 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Aztán uh, jön egy Wilimski blokk 16-tól egészen a 22-ig. I beg your pardon. Parancsoljon! Mi a helyzet? Nem? Akkor egyenként 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. És elérkeztünk a záró szavazáshoz a jelentés tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Gratulálok az előadónak ehhez a remek eredményhez. So, bravo. what we're doing now. Why don't you give me yours? Next vote, we come. Most pedig a 2015-ös mentesítésről szavazunk, az Európai Unió általános költségvetése, véleménytervezet. Bácsitis úr az előadó, nem tudom, hogy szeretne valamit mondani nincs itt. Akkor tehát kezdjük. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a kettesről szavazunk. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, tehát hatos, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell, tehát a 9-esről szavazunk. I can close the vote. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És akkor elektronikusan szavazunk, végszavazást állt a jelentés, véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Next one. Következő szavazásunk. Most pedig a véleménytervezet 2015-ös mentesítés, általános költségvetés, Euró, ö, Európai Külügyi Szolgálat. Nincs itt a jelentéstevő, úgyhogy elkezdhetjük a szavazást. Egyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 7-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig az egyes kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Úgyhogy elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Úgyhogy most a következő szavazásra kerül sor. Tanácsi döntés, euromediterrán együttműködés és Libanon, valamint Horvátország csatlakozására, Ramona Manescu a telőadó, nem tudom, hogy szeretne valamit mondani. Ha nem, akkor elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Most pedig Gratulálok, ennyi volt a mai napra, túl vagyunk ezeken a szavazásokon. So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, nagyon jól haladunk, úgyhogy át is térünk a 21-es pontra, tájékoztatás, az AFET küldöttség Izraelbe és a megszállt palesztin területekre, valamint Jordániába tett látogatásáról január 2 és 6 között. Ez az utolsó napi rendi pontunk. Erre a misszióra az év elején került sor. Elmár Borok elnökölte. Én is tagja voltam ennek az adhok delegációnak. Nagyon eh, hasznos, gyümölcsöző mm, tárgyalásokra került sor eh, Jeruzsálemben, valamint a palesztin területeken is és a delegáció ezt követően Jordániába látogatott, és eh, szeretném megadni a szót a delegáció résztvevőinek. Azt javaslom, hogy eh, Elmar Brokkal kezdjük. Elmar, parancsolj, tiéd a szó. David, eh, Köszönöm szépen, David. ugye akik itt vannak, azok majd mindannyian ott voltak a delegációs utazáson, ezért rövidre fognám. Jeruzsálem, Ramallah és Amán egy-egy napos látogatást tettünk a felsorolt városokban. Itt két dolog határozta meg ezt az utazást. A Knessetben egy szemináriumon vettünk részt az ottani parlamenti képviselő kollégákkal, ahol is főként Irán és Szaúd-Arábia szerepéről volt szó az úgynevezett proxy war esetében, és a külföldi harcosokról, az ő veszélyes szerepükről a gázövezetben, és arról, hogy a Hamaszot mit is tesz, egyetértettünk abban, hogy le kell küzdeni a terrorizmust, mégpedig szoros együttműködésben Izraellel és az Európai Unió tagállamaival. Ugyanakkor súlyt kell arra is helyezni, hogy mind Irán, mind Szaúd Arábia, uh, Arábiával szemben foglalkozzunk. Az elnök a horvát kollégákat inteni csendre continue discussions. Esetleg, ha a termen kívül folytatnák az eszmecserét, köszönöm. Nos, azt hiszem az utolsó ö, hallgatóság tehát itt, tehát emlékszünk arra, hogy mindketten felelősek a proxy háború esetében azt illetően, ami Irakban, Szíriában és Líbiában kialakult. Itt ugyanis van egy bizonyos irányvonal, irányvonal Irán részéről, a síta kormány részéről Bagdadban, Assaddal együttműködésben, és Hezbollahal, ez egy egységes irányvonal, amely Izrael ellen irányul, és síta dominanciájú, és van egy bizonyos együttműködés Oroszországgal is. Aztán a szíria és iraki békefolyamat kapcsán meglátjuk majd, hogy a nyugat viszonylag csekély szerepet játszik, és azért Oroszország megpróbál egyfajta de facto ö, egyedüli teremtőként felépni ebben a régióban, ezen országok vonatkozásában. Kazaksztánban lesz majd ott egy találkozó ennek kapcsán, és az európaiak nem vesznek ezen részt. Láttuk Izrael növekvő aggodalmát, és Ramallahban világos vált, hogy a közelkeleti konfliktus kapcsán ugye megpróbálnak egymással találkozni, és egymást vádolják azzal, hogy nem hajlandóak leülni a tárgyaló asztalhoz. És ugye a moszkvaiak ott vannak Izraelben, jelen vannak, ez meglepett minket, ez a jelenlét mértéke globális stratégiánkat illetően, tehát változtatnunk kell a dolgokon, hogyha az EU jobban részt akar venni az említett béke folyamatban. A vita során láthattuk minden esetre Izraelben, ezen pontot illetően és más pontokat illetően is, hogy különbözőek az álláspontok, attól függően, hogy az adott politikus kormánypárti, avagy ellenzéki. Az Izraelben ö, nagy ö, reményel tekintettek az új amerikai elnök megválasztása elébe. Ez ahhoz vezetett, hogy Bennett igazságügyi miniszter azt javasolta, hogy egy adott területet annektáljanak, és Netanyahu egyfajta mérsékeltnek tűnik Bennetthez képest. És most Ugye mindez összekapcsolódhat azzal is, hogy ki lesz az amerikai nagykövet Jeruzsálemben. A következmények mindebből Trump elnök kinevezését követően az, hogy Izrael elhatározta a telepek kiépítését, és a mi látogatásunk során is láthattuk, hogy jelentős kritika fogalmazódott meg a legtöbb EU állam részéről azt illetően, hogy a telepítési politikával kapcsolatosan, tehát kritikus hangokat hallattak, az amerikai pedig nem is vétózták meg ezt a döntést. A Cisjordániát illetően az első látogatásunkat Betlehemben zajlott, keresztény palesztin polgármester van a városban, és világos eh, vált, hogy nem lehet eh, az eh, izraeli résztől, Jeruzsálemtől egy falal elválasztani. Most Jeruzsálem körül építenek egy falat, és itt láthatjuk már a közvetlen környezetében a városnak a telepök kiépítését, egyre nagyobbak a viták, itt már a Cisziordánia 60%-át kiteszi ez az érintett terület, és kérdés az, hogy itt a palesztin államiságot képesek-e kiépíteni, létrehozni. Itt a ramalaknak nincs befolyása. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy ezen helyzetet tekintve a palesztin hatóság nem bír befolyással gázai övezetre és a Hamászra. Jelenleg nincs lehetőség a Cisjordánia nagy területén a hatalomgyakorlásra, arra, hogy a jelenlegi telepítési politika megváltozzék és a saját jogállamiság úgy tűnik, hogy ennek a koncepciója veszendőbe megy, Itt tehát a két állam koncepciója veszendőbe megy, úgy tűnik, ennek valamennyi következményével. Az EU tagállamai nem fogadják el ezt, mi a két államos megoldást támogatjuk, mint ahogy egyébként az izraeli ellenzék is. Ugye itt volt alkalmunk az ellenzéki pártok vezetőivel eszmét cserélni erről, és hasonlóan nagy az aggodalom a körükben a amikor azt tapasztalják, hogy a két államos megoldás már fikcióként is veszendőbe megy. Nagyon nagyok, tehát a viták, nagy viták lesznek, akár tartósan is, és a demográfiai tényező az vezet, hogy az izraeliek saját ö, országukban kisebbségbe szorulnak, avagy az izraeli, izraeliek körében egyfajta apartheid helyzet fenyeget, ugyanis az, az ország lakosságnak nagy része nem rendelkezik szavazati joggal, és ennek megvannak a következményei. Ez tehát a helyzet leírása, amelyet sokan mások is hasonlóan látnak. Egyfajta frusztráció és reménytelenség uralkodik Ramallahban. 20 év alatt nem tudták bebizonyítani, hogy a mérsékelt megközelítés az sikeresebb, mint a Hamas radikális megközelítése, és azt hiszem, hogy ez az alapvető probléma. Jordániai látogatásunk zárta le ezt az utat, nagyon érdekes megbeszélést folytattunk a hivatalban lévő régenssel, a királlyal, Fejszal herceggel, aki a katonai területről származik, érkezik, stratégiai összefüggéseket tudott kifejteni. Az idegenforgalom nagy témája volt ennek a találkozónak, ISIS-ra való nyomás, gyakorlás, ugye az ISIS dél felé terjeszti ki a befolyását Jordánia felé, a menekültek száma növekszik, egy rendkívül szegény országban, nagyon sok olyan övezet van, ahol Szíria és Jordánia között olyan övezetek, ahol nagyon sokan menekült, ezeket nem engedik át, és ez a stabilitással összefüggő aggodalmakat okoz. És itt, hogyha a két államos meg a, meg, a, e, megoldás végét tapasztaljuk meg, és egy olyan helyzet alakul ki, hogy e, a nagykövetséget is áthelyezik, akkor kérdés az, hogy hogyan lehet majd ezt a helyzetet e, tartani, ez radikalizációhoz vezethet Jordániában, és ez nagyon kellemetlen helyzetet teremthet Jordániában rendkívül mérsékelt, józan pozícióval tapasztalható ezen évek során, és hogyha ezek a fejlemények nem lesznek már lehetségesek, akkor azt hiszem, hogy mm, olyan problémák alakulnak ki, amelyekre mindenképpen figyelemmel kell lennünk, az EU számos programmal próbál segíteni, hogy a szociális helyzet javuljék Jordániában, hogy egy kicsit ezt a nyomást megszüntessük az országban, politikai fejlődésre kerüljön sor, ugye vízhiány van, szegénység uralkodik az országban, és a terrorizmus és a migránsok problémája is fenyegeti az országot. És valahogyan ezt korrigálni, csökkenteni kellene. Hát én nem remény teljesen tértem vissza erről az utazásról, nem láttam perspektívákat, talán mások máshogyan látták, akik esetleg szélesebb látókörűek és optimistábbak, mint jó magam. Köszönöm. Elnök, köszönöm Elmer Brocknak. Most pedig szeretném megkérni a többi résztvevőt, akik ott voltak a delegációs látogatásra, hogy osszák meg velünk a benyomásaikat. Ki szeretne felszólalni? Préda úr. Köszönöm, elnök úr. Már Brock már megemlítette a legfontosabb témákat a kapcsolatfelvételünk során a helyszínen. Nos, ez a delegáció nagyon sűrű programot bonyolított le három nap alatt, nagyon sok emberrel beszéltünk, már különböző területekről. Három dolgot említenék meg, amelyek fontosnak tűntek számunkra, számomra az eszmecserénk során. És mindenek előtt a terrorizmus kérdéskörét vetném fel, amely felvetődött beszélgetőpartnereink részéről. Hát ez különböző dolgokat jelent Jeruzsálemben és Amánban. Izraeli barátaink azt mondották, hogy a terrorizmus esetében az első dolog, amit kiejtenek a síták, a Hezbollah, és ez a nagy félelmük az izraelieknek. Amikor pedig Amánba érkezünk, akkor a jordániaiak félelmei a szunitákhoz kapcsolódnak, akik nyomást gyakorolhatnak a határokra, fontos városokra, mint például Raqqa, amely ugye a menekültek és a terrorizmus miatt súlyos helyzetbe került Jordániában nagyon nagyok az aggodalmak a már nagyon biztosetett határok okán. És aztán a második kérdés, amely beszélgető partnereinkben felvetődött Jeruzsálemben, Ammanben, Ramallahban, ezek az új megállapodások az oroszok, az irániak és a törökök között már ami a szíriai ügyek kezelését illeti. Itt félelem fejeződött ki, különböző hangnemekben, stílusban természetesen azt illetően, hogy a szíriai helyzetet az arabok részvétele nélkül rendezik, mert a törökök, az oroszok és az irániak közül egyik csoport sem kapcsolódik az arabokhoz azonosságtudatuk vonatkozásában. Itt különböző forgatókönyvek vetődtek fel, természetesen beleértve azt is, hogy Szíria ugye megosztottá válhat, több részre szakadhat, különböző entitásokra szakadhat Irak, ezt is egy nagyon rossz forgatókönyvként említették, és ez is a figyelmünk középpontjába kell, hogy kerüljön a következő hetekben, hónapokban. Mindenhol a beszélgető partnereink úgy kezdték, hogy az USA-ról szóltak először, tudták, hogy európaiak vagyunk. Mindenhol az első bevezető szavakban megemlítése került a Trump kormány, és az a befolyás, amelyet az USA gyakorol majd ebben a zónában. Ugye Trump most már kormányra került, az izraeliek részéről persze nagyon sok optimizmust tapasztalhattunk ennek kapcsán, mert ők nagyon elégedettek, hogy az izraeliek barátját látják kormányon. Azt a tényt is megemlítem, hogy sok izraeli beszélgető partnerünk kritikával e, illette az európai álláspontot, Szerintük nagyon erősen támogatjuk a palesztinokat, és nem semleges mediátorként lépünk fel ebben az ügyben. Aztán ramelakban volt nyugtalanság, Almánban is, azt illetően, a Trump álláspontját illetően, volt egy nagyon fontos látogatás Jordániában, Jordánia részéről az USA-ban, és akkor majd világosabban láthatjuk, hogy a Fehérház hogyan közelíti majd meg ezt a régiót. Nagy sajnáltal kell elmondanom, hogy a három nap alatt a beszélgető partnereink soha nem említették meg Federica Mogherinit, egyetlen beszélgető partnerünk sem említett őt egyetlen egy alkalommal sem, azaz az Európai Külügyi Szolgálat személyét, vagy ezt a szolgálatot, sem pedig az ő személyét. Hát sajnálom, hogy ezt kell mondanom, sok sajnálattal említem ezt fel. Köszönöm. Merci, Monsieur Preda. Köszönöm, Préda úr. Párzsino úr következik. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzés, ugye Brock elnök úr és Préda úr megjegyzései kapcsán, néppárti koordinátorként, és annak fényében is, amit a delegáció utazás alatt néhány nap alatt átéltem. Ami a kétállamos megoldást illeti, ez valóban veszélyben van. Delegációnk a helyszínen tett látogatást, különösen Cisziordániában, és ugye láthattuk ezeket a telepeket, ezeket az építkezéseket, Egyre nehezebb tehát ezt a kételmes megoldást ennek következtében megvalósítani. Ez a legjobb békeakció pedig továbbra is szerintünk. A delegációs utazás keretében az izraeli arabok mozgalmának tagjaival is tudtam találkozni, és az egy államos megoldás nagyon nagy nehézséget jelentene, mert az izraeli arabok a szemmel ez diszkriminációt jelentene, mert amúgy is számos ilyen van. Aztán itt van az arab békek kezdeményezés, szerintem ez a legjobb keret a tárgyalások újrakezdésére. Itt is beszéltünk különböző beszélgető partnerekkel ennek, erről, vezet, herceggel is találkoztunk Jordániában, és ő is szendéket fejezte ki azt illetően, hogy napirendre helyezi ezt a kérdést a következő Jordán elnökség során, márciusban az Arab Ligán belül. Fontos erre is emlékeztetni. Aztán ott van Trump megválasztása és az ő szándéka, hogy Jeruzsálemi nagykövetségét áthelyezi. Ez egy mérges ajándék, azt hiszem, Netanyahu miniszterelnöknek, de azt hiszem, hogy ez nagyon súlyos jelentőséggel bír a békés stabilitás szempontjából ezen a területen, és a szükséges küzdelem kapcsán a gyűlölet ellen. Aztán ugye itt Brock elnök, illetve az afetitkesség erőfeszítései ellenére nem sikerült ezt az állásfoglalást megfelelően kialakítani. Azt hiszem, hogy erre is fontos emlékeztetnünk végezetül fontos Európa fellépés, az Európai Parlament munkájának jelentősége. Ugyanis itt egyfajta vákum alakult ki Trump megválasztása után, ezt mi be tudjuk tölteni, ezt az űrt, és fontos diplomáciai fellépéseinket átgondolni a múltban, egy világos mérleget vonva, hogy milyen érdekeink vannak a régióban, és ilyen módon hallhatóvá válik a hangunk olyan dossziékat illetően is, ahol túlságosan kevés szerepet játszunk, ahogyan Préde úr is emlékeztetett erre. Tehát jó lenne, hogyha elgondolkodna a parlament ezeken a dossziékon, világos úti tervet fogalmazva meg diplomáciánk számára. Ez elengedhetetlennek tűnik számomra, és én is dolgozni fogok ezen kollégáimmal. Köszönöm, elnök úr. Merci bien. And now we come to Mr. Most pedig következő felszólalónk jön. Well, I think that everything it's been said. Szerintem már mindenki elmondott mindent, de hadd mondjak én is el pár fontos dolgot, amelyeket én fontosnak tartok. Egyetértek a két államos megoldás valóban veszélyben van. Nem is hiszem, hogy valaha eljön ez a megoldás. Nagyon szomorú volt ez a látogatás számomra, ugyanis ismételten látnom kellett, hogy a palesztinok szerint a um, izraeliek um, is mindenki szenved, ami az izraeli rendszer miatt van. Egy állam, de két rendszer, egy rendszer az izraelieknek, és egy második rendszer a palesztinok számára. Hadd mondjam el, hadd írjak le egy képet. Betlehemben, ebben a városban, ahol 180 ezer palesztin él, az izraeliek telepeket létesítettek, 100 ezer izraeli él ezekben, és a telepek ott vannak, bent a városban, mint a rák a testben. Nevetséges, de nem fizetnek még a betlehemi önkormányzatnak sem. Meg ott vannak a saját útjaik, amelyekkel, amelyeken kimennek ezek ebből a városból, és a palesztinok nem mehetnek rá ezekre az utakra. Tehát egy ország, de két rendszer uralkodik. És akkor ezzel még nem is tudtam jól leírni, hogy mit is szeretnék igazán mondani. Az Európai Unió gyenge hatalomként, szoft hatalomként viselkedik, lehet, hogy az is, de hogyha soft hatalomként viselkedünk, még akkor is, hogyha azok vagyunk, akkor minimalizáljuk az erősségeinket, a képességeinket. Nem gondolom, hogy az Európai Unió bármilyen szerepet játszhat. A fő szerep a miniszterelnöké, Izrael miniszterelnöké. A hatalom ott van, a palesztinok nyomás, nagy nyomás alatt vannak, és én azt látom, hogy a következő 20 évben a helyzet csak rosszabbodni fog. Nem látom, hogy megoldás rajzolódna ki. Még hogyha Oroszország, vagy, vagy Trump be is avatkoznak, még hogyha Trump a nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe helyezi át, még akkor Tudom, hogy vannak ezzel kapcsolatos plegykák, de még akkor is, hogyha ez megtörténik, a dolgok még jobban, még tovább fognak rosszabbodni, és ezt így, fogjuk, így fogják még tovább rontani a helyzetet. Végezetül szerintem jobb lenne, hogyha Mogherini asszony sokkal egyértelműbb lenne mind a két fél felé. Ugyanis látom a Hamásszal kapcsolatos problémát. A Hamász, a Fatah közös útra fognak lépni, nem fognak, egy, nem fognak a másik oldalnak semmiféle kommunikációt nyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Meszeri Csúri szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Brock úrnak is hogy elnökölte a delegációt, és ezt a nagyon hasznos és korrekt összefoglalót is, mindennel egyetértek abból, amit mondott, és mivel ilyen késő van, nem szeretnék a részletekbe menni, pusztán két felvetést tennék, ami számomra fontos volt a találkozóink során, amikor a Knessetben jártunk, és a szemináriumban is. A szemináriumon is. Az egyik a szeminárium témája, ugye a proxy háborúkra kellett volna, hogy szóljon, de gyakorlatilag az Európai Parlament delegációja eh, volt az egyetlen, amely említést tett Szaudarábiáról. mintha ez nem kapcsolódott volna a témához, ami egy kicsit meglepett engem. Másodszorban pedig, ami a közép- és hosszú távú kilátásukat illeti, én sem vagyok különösebben derülátó, de némileg eh, zavart okoz ez a helyzet, mert amikor a Knesset képviselőit kérdeztem, főleg a kormánypárt részéről, ha a két állam megoldás nem működik, akkor milyen másik terv van? Hiszen itt egy egyértelmű háromszög, amelyre megoldást kell találni. Bármilyen megoldás is szülessen, az új állam demokratikus kell, hogy legyen, tiszteletben kell, hogy tartsa az emberi jogokat, ahogyan ezt az izraeli állam most messze merőleg teszi, és eh, a zsidó eh, jelleget is biztosítani kell. Ezt a három dolgot hogyan tudják összhangba hozni? Semmiféle választ nem kaptam erre. Egy eh, nem hivatalos ülésen elismerték, hogy valóban ez a status quo, amikor a status quo-ra gondolnak, amikor az egyállam megoldásról beszélnek, ez pedig hosszú távon nem fenntartható, és ezzel mindenki tisztában van. Ez a módja annak, hogy elősegítsék az erőszak kiéleződését egy 5-10 éves rendszerességgel. Meg kell tehát állapítanunk, hogy mit kíván tenni az izraeli kormány ezzel kapcsolatban, ugyanis jelenleg csak megpróbálnak időt nyerni, és a status quo-ra játszanak. Nem hiszem, hogy a közeljövőben tisztázni fogják az álláspontukat. Hónapok, sőt akár fél év is eltelhet, mire tisztában fogjuk látni, hogy a Trump kormányzat mit kíván tenni. Köszönöm szépen. Tisztelt kolléga, a Matusero úr volt a másik résztvevő, Anna Leeds és Jurek úr. Ők is tagjai voltak a delegációnak, de nincsenek itt. Úgyhogy csak nyomatékosítani tudom, amit a kollégák már elmondtak számomra. A legfontosabb az volt, hogy milyen komoly aggályokat hallottunk azzal kapcsolatban, hogy az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe való áthelyezése milyen komoly kihatással lenne az egész térségre, illetve a muszlim világra nézve. Ezt azt hiszem nagyon komolyan kell vennünk. És tényleg szeretném megköszönni már Brocknak az utazás megszervezését. Mindannyiunk számára kiváltság volt, hogy ott lehettünk ezen az úton, amelyet az AFET elnökeként utolsó alkalommal elnökölt Elmar Brock és szimbolikus jellegű, hogy a palesztin területekre, Izraelbe és Jordániába látogathattunk el ez alkalommal. Köszönöm el már. So. Rendben. Ez lett volna a tájékoztatás a delegációs látogatásunkról, és a 22-es napi rendi pont egyéb kérdések nincsenek. 23-as. A következő ülésünkre február 9-én kerül sor, 9 órakor. Köszönöm szépen, és kellemes estét mindenkinek!